Ére Viktor Basztalináról válasszuk az Európai Unió eh, Kína delegációba. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? Nincsen, amennyiben igen, akkor ezt a kinevezést jóváhagyottnak tekintjük. És akkor most következik a napirend következő pontja, ajánlás eh, második olvasatra. Eh, Gonnár Hökmár úrnak a jelentéséről van szó rádiós spektrum politika témában, ha itt van. Nem tudom, hol van. Á, ott van, elnézést kérek, Hökmárk úr. Megadom a szót, mint jelentéstevőnek négy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, barátok! Az Európai Unió rádióspektrum politika keretében több nagyon fontos lépést is teszünk annak érdekében, hogy visszaszerezzük az európai globális vezetést a mobiltelefon területen olyan lehetőségek vannak, amelyek lehetővé teszik az európai telekom iparágnak, valamint új szolgáltatásoknak, munkahelyeknek a létrehozását, növekedés elérését. Ez szerintem fontos. Erről szól ez az egész döntés, nem csak a telekomról, hanem arról, hogy új dinamikát adjunk az európai gazdaságnak. Szeretnék köszönetet mondani önnek, biztos asszony, a magyar-lengyel elnökségnek és az árnyék jelentéstevő résztvevőknek is az elért eredményekért. Elég régóta ö, Európa vezető szerepet töltött be a ö, mobil ö, távközlésben ez egy közös európai szabványt, normát hoztunk létre, illetve egy európai delegációt, ami meghozta gyümölcseit. Egy viszonylag dinamikus európai telekom iparág fejlődött ki, új technológiák, innovációk születtek, ami prosperitást hozott. Ez fontos momentumok, és ma új globális gazdaságban gondolkodhatunk. Ott vannak új szereplők, Kína, India, amelyek verseny, versenyeznek az Egyesült Államokkal és velünk. Ezért meg kell tennünk azokat a lépéseket, amik szükségesek azok, hogy továbbra is vezetők legyünk. Nem azért, hogy a telekom területe legyen az első, hanem azért, hogy vezető szerepet tudjunk betölteni. Ugyanakkor pedig van igény is a mobil adatforgalomra, egyszerűen egyszerűen me, robbanásszerűen megnőtt ez az igény, nagyon gyorsan növekszik, és ez különböző lehetőségeket kínál az új szolgáltatások területén. Az én ambícióm, célkitűzésem ezzel a jelentéssel az volt, hogy egy több éves spektrum politika segítségével vegyük át a vezetést ennek a második hullámban, ami egy második hullám az internet forradalomnak és próbáljuk meg vezetni a változási folyamatokat, és a lehető legjobb lehetőségeket hozzuk létre Európában, a verseny területén és a távközlési lehetőségek kihasználása terén. Hogy röviden fogalmazzam meg, azt szeretném, hogy Európa legyen az első, nem második, nem harmadik, hanem, és nem is negyedik hanem első. Hanem ha valamennyien elsők akarunk lenni, akkor döntéseket kell hoznunk, olyan döntéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy mi legyünk az élenjárók, az elsők. Nagyon örülök annak, hogy sikerült az ambíciókhoz felnőnünk. Hála ennek a döntésnek a 8 MHz-es sávot 2013-ra kiiktatjuk, ami az új lehetőségeket hoz létre, olyan kapacitásokat, amelyek szükségesek. Ezzel a döntéssel megadjuk a célt és 2015-ig 12 ezer megahertzet tudunk biztosítani a szolgáltatásoknak is, nagyobb növekvő igényeket tudunk kielégíteni, és hosszú időre vezetők leszünk, és a leg, lehető legjobb kapacitásokat tudjuk kínálni az európai iparnak, a, a szolgáltatásnak és a telekomnak. Abban is megállapodtunk, hogy a bizottság a 2015-ig további frekvenciákat kell felszabadítani annak érdekében, hogy biztosítani, biztosítani tudjuk a jó lehetőségeket. Ezért döntöttünk el, hogy létrehozunk egy európai leltárt, amiben megnézzük és biztosítjuk azt, hogy a lehetőségek meglegyenek a wifi és egyéb területeken is. Tehát egy szóval, tisztelt elnök asszony, egészen most, ha most döntést hozunk, akkor ez lehetőséget biztosít számunkra, hogy vezető szerepet töltsünk be a távközlésben, a telekomban, és ugyanakkor új szolgáltatásokon is versenyképesek legyünk. Mindenkinek köszönöm az együttműködést, és köszönöm a ma esti vitát, és holnap pedig a döntést. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Hökmárkor bizottság nevében Krúz asszony, megadom a szót. Elnök asszony, nagy örömömre szolgál, hogy a parlament és a tanács megállapodásra jutott a rádióspektrum politika jövője tekintetében, mint tudják, a tanács múlt decemberi döntésével megerősítette ezt, és remélem, hogy a parlament holnapi szavazásával is megerősíti ezt a döntést. Különösen nagyra szeretném értékelni a jelentéstevő erőfeszítéseit. Számomra spektrum, spektrum Gunnar ül itt, ha nem is Speedy González, de spektrum Gunnar, tehát Hökmárk úr, az előadó nagyon nagy segítségét nyújtott abban, hogy elérhessük ezt az eredményt. E program elfogadása jelentős lépést jelent a jövőben. Tudjuk, milyen nagy jelentőséggel bír a digitális világban a spektrum. Például a mobil adatok mennyisége három évente megduplázódik. Ugye a intelligens telefonpiac jelentősen kibővült, és az online tartalom is nőtt. Ilyen módon a spektrum hozzáférhetőség korláta a gazdasági növekedés korlátja is. Ezt joggal mondta az előadó. Éppen ezért a nehéz volna a spektrum nélkül elérni a besvagyó céljainkat is. Melyek ezek? 2013-ra megnyitjuk a 800 MHz-es sávot, ez kulcs eh, jelentőséggel bír az adatforgalom előtt. Másodszorban pedig felelítjük az európai eh, leltárat, ahol a spektrum használatot tüntetjük föl, és 2015-re 1200, az 1200 MHz-es sávot is biztosítjuk. Harmadsorban pedig a spektrumok felhasználása terén, területén biztosítjuk a versenyt, és a száll közlekedés, az energia, a polgári védelem és a dolgok internetjét prioritáshoz juttatjuk. Végezetül pedig támogatjuk majd a tagállamokat, és elmélyítjük az EU koordinációt a nemzetközi spektrum tárgyalások során. A 2012-es Világrádió kommunikációs konferencia Genfben most zajlik, és ez kitűnő, most, hogy itt beszélünk és tárgyalunk, és kitűnő példáját adja a jó tárgyalásoknak. És emlékeztetem önöket arra, hogy a bizottság a tanács közleményeihez, a tanács napi jegyzeteihez, jegyzőkönyvéhez három jegyzőkönyvet csatolt. Természetesen a megállapodás megkötéséig nem tudjuk értékelni a megállapodást, de ebből a megállapodásból egy olyan munkaanyagot készítünk a bizottság munkatársai számára, amelyeket önöknek is eljuttatunk. Ugyanakkor jelenleg kijelenthetjük, hogy az Európai Unió céli, célkitűzéseit amelyet az Európai Parlament múlt szeptemberi állásfoglalás indítványa meg is jelenített, elérhetjük Genfben különösen a Galileo program tekintetében, valamint a rövid távú eszközök, rövid spektrumú eszközök tekintetében. Ezen felül pedig a VRC tárgyalások a széles sávú drót nélküli hálózatok tekintetében is áttörést jelentenek az afrikai és az arab országokban, akik nem akartak 2015-ig várni. Érzékeny kérdéssel állunk tehát szemben a Világrádió konferencián, a VRC-n, de nagyon fontos, hogy itt is áttörést érjünk el. Ne feledjük, holnap, holnap gazdasága, digitális gazdaság lesz. Egy megfelelő spektrumprogram biztosítja a gazdaság növekedését. Ahhoz, hogy megfelelő sikert biztosítsunk, én biztosíthatom önöket, tisztelt képviselők, hogy a tanács álláspontját figyelembe véve, illetve a parlament állásfoglalását ide figyelembe véve fogom átalakítani ez a anyagot. Frakciók nevében először Rubik úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, biztos asszony. Úgy gondolom mindegyünk számára rendkívül fontos, különösen most az adósságválság kellős közepén arra gondolni, hogy hogyan fogjuk megkeresni a jövőben a pénzt, azt, amit el akarunk költeni. Elmondta, hogy 2014-ig az eredmények ezen a területen az Európai Unióban azok lesznek, hogy új keretfeltételeket teremtenek ahhoz, hogy versenyképesebbek legyenek. Hogy ezt hogyan érjük el, az kérdés. Szeretnék gratulálni önnek mert az elmúlt években és hónapokban az iPad-től a okostelefonokig a különböző nagysebességű üvegszáloptikás hálózatokig olyan dolgok épültek ki egészen a felhő programozásig, ahol azt láthatjuk, hogy rendkívül növekszik az adatforgalom iránti igény, és az Európai Unióban itt egyfajta vezető szerepet vettünk át. Ehhez gratulálnék tehát hiszen végső soron az a lényeg, hogy a szoftverek területén is új sztenderdeket dolgozzunk ki, hogyha ma semlegesről beszélünk, akkor nyilván az a fontos, hogy milyen minőséget, milyen mennyiségeket és milyen prioritásokat, milyen teljesítménnyel érünk el ezeken a számunkra semleges hálózatokon, és ehhez természetesen műszaki szabványosításra és ezekkel kapcsolatos jogszabályokra is szükségünk van. Európa megmutatta, hogy a szoftver megoldásokkal, illetve műszaki szabványokkal nagyon nagy előrelépéseket lehet elérni tenni. Hogyha megnézzük a GSM rendszert csak önmagában, az UMT-ket, az LTE-ket, az előre haladott nagy, új generációs rendszereket, akkor látjuk, hogy mi itt a következmény. Rendkívül növekednek az adatmennyiségek. A roaming 3-as dosszénál is javasoltam azt, hogy terabájtban és ne gigabájtban mérjük itt a mennyiségeket, miért most már ilyenek az igények úgy gondolom, hogy okunk van a vitára, hogyha megnézzük az aktával kapcsolatos eh, kontroverziókat, akkor azt látjuk, hogy fontos, hogy a középpontba a felhasználót helyezzük, és több legyen a kutatás ezen a területen. Ez azt jelenti, hogy az itt eh, itt a kialakuló üzleti modellek, a szociális hálózatok mindannyian azt igénylik, hogy megtalálják azokat a frekvenciákat, amiket a saját szolgáltatásuk nyújtásához szükségesnek tartanak. Ah, Madame Hera Madurel, pour deux minutes. Hera asszony, a szó két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Én magam is szeretnék gratulálni Ökmárk úrnak és a, az árnyék jelentéstevőknek, többek között Trotman asszonynak a munk, az elvégzett munkáért mert itt egy első európai megközelítésről van szó, arra vonatkozóan, hogy a spektrumot, a frekvenciákat hogyan osszuk el. Korábban a tagállamok maguk végezték el ezt a feladatot, és elképzelhető, hogy mennyire nehéz volt a tárgyalásokban részt venni. Egyre nagyobb az igény a különböző szolgáltatásokra, amikhez frekvencia kell, a frekvenciák száma azonban korlátozott. Ezért kell biztosítanunk a hatékonyságot, és hogy a legújabb szolgáltatások hozzáférhetőek legyenek. Az én frakcióm egyetért a megállapodásnak a fő pontjaival, ezek közül Krúz asszony néhányat ismertet, a 800-as sáv fenntartása minden tagállamban 2013-ig, illetve a felszabadítása az 1200 MHz-es sávnak 2015-ig, és hogy egy megfelelő leltárt kell készítenünk arról, hogy milyen egyéb harmonizációs lehetőségek vannak, illetve eznek a sávokat, spektrumot hogyan lehet hatékonyabban felhasználni. Tehát itt felhasználási kérdésekről van szó, amik ugyanakkor lehetővé teszik a digitális számlának a csökkentését is és internet hozzáférés, nagy szélessávú internet hozzáférés biztosításáról van szó mindenki számára, a lakosság számára. Emlékeztetnék arra, hogy a frakcióm hogyan hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a távközlési üzemeltetőknek, szolgáltatóknak az igényét kielegíteni, illetve a rádió sugárzóknak is, hogy meg tudják őrizni saját frekvenciáikat. És ugyanakkor biztosítani kell a kulturális sokszínűséget is is. Tehát egyrészt a digitális számla csökkentésére kell törekedni, a szolgáltatóknak a lehetőséget adni, hogy nagy potenciállal rendelkező ágazatba fektessenek, és ami segítse az európai hozzá fellendülést is. Panajotusz kollégái a szó. Igen, tisztelt biztos asszony. Tisztelt elnök asszony. Kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy egy ilyen komplex témában egy ilyen jó minőségű jelentést terjesztett elő a javaslatával. A következőket mondta a bizottság. Útnak kell indítani az első európai programot a rádió spektrumok harmonizációjára. Ez ma már tény. Mi a vezeték nélküli kommunikációt kívánjuk támogatni a program terül keretében, és azt szeretnénk elérni, hogy valamennyi Európai Uniós polgár e program jó voltából hozzáférjen 2012-t követően a szélessávú internethez. A harmonizás nem csak az európai szabályosításnak a műszaki kiteljesítése, hanem nagyon fontos ez az európai egységes piac szempontjából is. Az egységes piacnak a kiszélesítése a szélesávú szolgáltatásokra ahhoz fog vezetni, hogy olyan digitális struktúrák alakulnak ki, amik a gazdaságunkat fogják erősíteni és kiteljesítik az egységes piacot. Ez a harmonizáció erősíteni fogja, konszolidálni fogja, és alapjaiban erősíti majd az európai szolgáltatásokat. Így fog tudni az Európai Unió a szolgáltatási szektorban vezető szerepre szert tenni. És csak így leszünk képesek tudás alapú, versenyképes gazdaságot létrehozni. Megállapítottuk azt, hogy 2014-ig a széles sávú adatforgalom iránti igény meg fog kétszereződni, tehát gyorsan kell cselekednünk. Köszönöm, Ford asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos asszony, Spektrum Gunnar. Valóban meg megduplázódnak az elkövetkező években az adatforgalom, újabb applikációk, újabb intelligens telefonokat vezetünk be, de ugyanakkor, hogyha koordináltan lépünk föl, akkor hozzáférünk a hálózatokhoz, ez erősíti az innovációt, növeli a minőséget. A spektrum ugyanakkor véges, a javak egy véges, javak közül egy véges jó, egy véges árucikk. Éppen ezért fontos, hogy az új belépők számára is hozzáférés biztosítsunk. Nagyon fontos a gazdasági növekedés számára, hogy hozzáférjünk mindenki a 800 MHz-el olyan területeket is el lehet érni, amit nem lehet eh, most elérni. A 2,6 GHz-es spektrum pedig eh, felgyorsítja a hálózatokat a városokban. A tagállamoknak ugyanakkor mm, a helyi szolgáltatásokat is meg kell őrizniük. Azért, hogy megőrizzük versenyképességünket országainknak, eh, a megosztott közös digitális jövőképnek meg kell felelniük. A fogyasztók, biztosítani kell, hogy használni tudják a hálózatokat, és ezért hosszú távú befektetésre van szükség, és ez még nagyobb kihívás. Fordasszony, elfogadja Rübig úr kékkártyás kérdését? Parancsolja Rübig úr. Köszönöm, Fordasszony. Azt hiszem, hogy valami nagyon fontosról beszélt a határokon átnyúló verseny kérdéséről. Arra volnék kíváncsi, hogy milyen esélyt lát az Európai Unió számára a nemzetközi versenyben Kína és az USA tekintetében ezzel a frekvenciapolitikával. Azt hiszem, hogy itt a frekvenciákon túli kérdésről van szó. Az infrastruktúrát kell képíteni, és az infrastruktúrát az igényel megfelelő tempóban kell kiépíteni. Öm, Európát talán kevéssé vonzóvá teszük, bizonyos jogszabályokkal a hosszú távú befektetők számára, pedig rájuk van szükség ahhoz, hogy a mobil és más infrastruktúrát képítsék. Köszönöm szépen, és most Zelstra úr szó egy percben. Köszönöm szépen a spektrum politika nagyon fontos a belső piac számára, az segíti a kommunikációt, és ez sok tekintetben fontos. A belső piac egy jog az Európai Unió számára, és ez jog a, nem csak az ároknak, hanem a szolgáltatások szabad mozgásához is, hogy ne legyenek korlátok. A nemzeti hatóságoknak és az uniónak biztosítania kell a gondolatok szabad mozgását, és ennek különböző szociális hatásai is vannak. Például a Hollandiában is megnyitottak olyan oldalakat, ahol különböző véleménycsere fórumokat lehet üzemeltetni. Ugyanakkor vannak, akik ezt ellenzik, és nem szeretik, hogyha az állampolgárok véleményt mondanak. Krúz asszony is tudja ezt, hogy vannak, akik az internet szabadságát is korlátozni szeretnék. Ezek nem jó jelek. A véleményszabadság nyilvánítása fél, tól félnek azok, akik a demokrácia ellen vannak, és ezt a biztosnak mindenképpen tudnia kell. Most pedig elnök Mársokevics úrnak adom meg a szót két percben pani przewodnicząca! pani komisarz! köszönöm elnök asszony biztos asszony! globalizált világban élünk és ezért kell az új technológiákat támogatnunk amelyek az adatát adatforgalmat teszik lehetővé. az európai unió jelenleg egy technológiai és innovatív versenyben vesz részt és vers és vezető pozícióra tör. Úgy hiszem, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy, hogy sikerüljön ez a célkitűzés. Nem szabad lelassítani a munkát. A rádióspektrum dosszió második olvasata is nagyon fontos, és ezért kérem a bizottságot, hogy tegye meg mindent, hogy a jogszabályt elfogadják. A bizottság és a tanács is támogatja ezt a dokumentumot. E, dla bezprzewodowych internetowych usług szerokopasmowych we wszystkich państwach członkowskich. Nagyon fontos az 1800 meg a, az 1200 meg a 800 MHz-es e, sáv megnyitása 2013. januárjára és a 30 megabit per szekundumos sebesség e, elérése. Az 1200 MHz-es spektrumot pedig 2015-re nyitjuk meg jelentős előrelépést jelentene ez, ráadásul a 400-ról 800 GHz-re való lépés is nagy lépést jelent, és segít majd abban, hogy az Európai Unió visszavegye vezető szerepét a piacon. Úgy hiszem, hogy ezen új spektrumpolitika biztosítja majd, hogy az adat magas, hogy gyors adat cserét tudjunk biztosítani az állampolgároknak, hozzáférjenek a gyors hálózatokhoz. Nem mondom, hogy a jogszabály teremti meg mindezt, de a jogszabály megfelelő kereteket teremt. Köszönöm szépen, és most Tika asszony kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, Köszönöm szépen. 2010-től uh, foglalkozunk az első rádiófrekvencia programnak a végrehajtásával. Ez politikát és célkitűzéseket fogalmazott meg, stratégiai tervezést, és azt tűzte ki, hogy 2015-re harmonizálásra kerüljön ez a terület. Ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire fontos a spektrumnak a hatékony felhasználása. Ez fontos a digitális belső piac számára, de más politikáknak is, kutatás, közlekedés, műholdas rendszer, környezetvédelem és a globális felmelegedés elleni küzdelemben is fontos. Ehhez tett javaslatokat a parlament, és többek között megold, megállapodásra kívánt jutni a tanács és a parlament. A következő célokat kell figyelembe venni az egyes cikk C pontjában. Meg kell szüntetni a, a diszkriminációt digitális szinten, és biztosítani kell, hogy minden állampolgár hozzáférjen a, szár, a széles sávhoz legalább a 30 megabit per szekundumot 2020-ra és a legnagyobb, leggyorsabb összekapcsolási lehetőségeket kell érni. A kettes cikk benélt a hármas cikk L bekezdésében az új technológiákat kell biztosítani a fogyasztók számára, a hatékony felhasználását a digitális kornak, és ezt, hogy támogathassák a fogyasztók. A négyes cikkben az külön hangsúlyt kell fordítani azon a speciális berendezésekre, amiket a fogyatékkal élők használnak fel kell használnunk ezt a spektrumot a közterületeken és a magánterületen egyaránt. A bizottságnak 2013-ig kell elfogadnia a végrehajtási utasítást, ami biztosítja azt, hogy a tagállamok pontosan tudják, hogy hogyan gyűjtsék az adatokat. A bizottság egy jelentést készít a tanács és a parlament számára legkésőbb két évvel azután, hogy ez hatályba lépett. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy Sáki asszony, biztos asszony, elnök asszony, kedves kollégák. Azon gondolkoztak az emberek, hogy mit biztosíthat számukra Európa. Jó hírrel szolgálhatunk a rádióspektrum. Az egységes európai digitális piac megteremtéséhez járulhat hozzá. A rádióspektrum korlátozott mennyiségben a rendelkezésre, ezért fontos, hogy az információs társadalom céljait szolgáljuk vele. Széles sávú hozzáférést kell biztosítani, és megfelelő kapacitást kell teremteni. Rugalmas és koordinált európai spektrumpolitikára van szükség, ahol az exponenciális növekedésnek meg tudunk felelni azáltal, hogy realokáljuk a spektrumokat a legjobb módon. Ez a politika tehát egy igazi pán-európai telekommunikációs piacot teremt meg. Szerencsétlen dolog, hogy az európai piac az an, a licenszált, a wifi spektrum allokációjáról nem tudott megállapodni, Fontos, hogy az egyenlő pályák egyenlő esélyének elvét megteremtsük, és biztosítsuk, hogy az új technológiák ne kerüljenek hátrányba csupán azért, mert később vezették be őket. De Madame Nibler. Most pedig Nibler asszony kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Először is szeretnének köszönetet mondani előadónknak, aki a tárgyalások során a tanácsal szemben is sikeresen védte meg az álláspontunkat. Spektrum Gunnar köszönetet mondunk neked ezért. Mi, európai polgárok a mobil internet szolgáltatást egyre inkább használjuk, és ezt egy-két szám is alátámasztja. Kedves kollégák, 2010-ben az átlagos havi okostelefon használat 2009-re 37 megabitről felemelkedett, és 3 millió új táblaszámítógépet csatlakoztattak a hálózathoz 2010-ben. Tehát növelkedik itt az adatforgalom, és azt várjuk, hogy 2010 és 2015 között a mobil adatforgalom 26-szorosára fog nőni, és 2015-ben 766 millió ember fogja az internetet kifejezetten vezeték nélküli hálózatokon használni. Ebből az okból az első európai rádióspektrum program, amiről holnap fogunk dönteni, rendkívüli jelentőséggel bír. Az a célunk, és ez teljesen egyértelmű, hogy a mobil szélessávú hozzáférésre több frekvencia álljon rendelkezésre, mint az eddig volt, és az adatforgalomra rendelkezésre álló eddigi adatátviteli utak azok kiszélesedjenek, és a jövőben a mobil internet szolgáltatások zökkenőmentesen használhatóak legyenek. Úgy gondolom, hogyha holnap széles többséggel elfogadjuk ezt a rádiófrekvencia programot, akkor a polgárjaink számára itt Európában tényleg valami jót tettünk. Mint mindannyian tudják, jelentéstevőként most ha, küzdök egy új roaming rendeletért, és más frontokon is jobb feltételekért harcolunk a mobil internet szolgáltatások területén a külföldi eh, internet szörfözésnek még sokkal inkább olcsóbbá kell válnia. Itt egy nagyon ambiciózus javaslat talált elő, mi pedig ambiciózus parlamentként a polgárok, a fogyasztók támogatása érdekében szintén fel fogunk lépni, és reméljük, hogy ennek az évnek az első felében a roaming dossziét le fogjuk tudni zárni, akkor még látni fogjuk egymást, és akkor talán én megkaphatom a Roaming Angelika megtisztelő címet. Köszönöm szépen, Ibrahim, most De Angelis úr kapja azt meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos programról van szó, és ambiciózus célkitűzés az, hogy Európát átalakítsuk és világvezetővé tegyük a kapacitás, a lefedettség és a széles sáv tekintetében. A cél az az, hogy mindenkinek elérhető legyen a széles sáv. Az Egyesült Államokban és Kínában már ezt részben elérték. Mi etedleten lemaradtunk. Az, hogy felszabadítsuk a 800 MHz-es frekvenciát az év végéig, font fontos, illetve hogy megnöveljük a széles sávnak az átvitelét a mobil adatok esetében. Ez nagyon fontos, és ez új lehetőségeket kínál, foglalkoztatást is segíti. Minden ismételten a tudás elején előre kell lépnünk. Kenever asszonyi a szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szép szavakat szép szavakban beszélünk, de kultúrpolitikai szempontból a tanács álláspontja nem nyugtala, nem megnyugtató. A frekvencia közjavak egyike nagy kulturális és média politikai jelentősége van, és egész addig, amíg a rádió adóknak frekvenciára van szükségük, addig ezek a sokszínű vélemények kialakításhoz hozzájárulnak. A Kulturális Szakbizottság világos véleményt ért ezzel kapcsolatban, és óvatos, intettünk attól, hogy a második digitális hozam, digitális dividens, tehát a, a digitális rendszer hasznát már most kiosztjuk, kiosszuk és látni kell, hogy a színházak és a szabad kezdeményezések fontos, hogy hozzáférjenek a rendszerhez. Csupán utalni tudok a Telekom csomagra, és azt várom a bizottságtól és a tagállamoktól, hogy gyakorlati fellépésükben tegyék nyilvánvalóvá, hogy felelősség teljesen lépnek, járnak el, és nem csak a gazdasági érdekeket tartják szem előtt, hanem a médiális világ sokszínűségét is fontosnak tartják. Köszönöm szépen, egy kicsit késésben vagyunk, és a ö, tolmácsok tiszteletben tartása érdekében kérem, hogy mindenki tartsa be a hozzászólási időt. Karneval asszonyi egy percben a szó a spontán hozzáférések tekintetében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani kollégámnak, Gönner Hökmárnak a kitűnő munkáért, amit a rádióspektrummal kapcsolatban végzett nagyon sok ágazatot érint ez, és különösen fontos a digitális technológiák számára, illetve a széles sávú gyors kapcsolatokhoz. Ez fontos. Nagyon örülök annak, hogy a szöveg ambiciózus és előretekintő. A digitális agenda kihívásokat jelent nagyon sok terület számára, és az okostelefonok megnövekedett használatához is további spektrumokra van szükség. Ez azt jelenti, hogy a 800 MHz-es sávot fel kell szabadítani 2013. januárjára, ez önmagában egy nagyon nagy eredmény, mert vannak olyan tagállamok, amelyek ezt több évvel el akarták halasztani. Ez mindenképpen ambiciózus eredmény, azt jelenti, hogy új szolgáltatások lesznek biztosíthatóak. Most pedig a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Fontos, hogy egy rugalmas és koordinált szakpolitikát folytassunk a rádióspektrum odaítélése során, és járuljunk hozzához, hogy létrejöjjön a telekommunikációk pán-európai piaca. A rádióspektrum, rádiófrekvenciós spektrum alapvető feltétele a digitális piac kialakulásának, a mobilitásnak és a széles sávú kapacitás megteremtésének. A digitális diskrepanciát a digitális szakadékot meg kell haladni, és ennek fényében kell a megfelelő frekvenciákat alokálni, illetve a kinemosztott frekvenciákat a wifi hálózatoknak kell rendelni. Elérhetővé kell tenni ugyanakkor a vidéki térségeken is a netet, nem csak a városi térségekben. Nagyon fontos, hogy az elektromágneses mezők elleni védekezünk is. Meg kell akadályoznunk, hogy a szélesebb hozzáférés ne veszélyeztesse az állampolgárok esély, egészségét. Köszönöm szépen, és most Matula úr kap szót egy percben fiind o resursă limitată utilizarea pe care o dăm spectrului de. Köszönöm szépen, a korlátozott forrásról van szó. A rádióspektrumnak a felhasználása mindenképpen nagyon fontos, hogyha maximálni akarjuk az eredményeket a végfelhasználó és a magánüzemeltetők számára. A megállapodás, amit a tanács és a parlament elért, azt mutatja, hogy az európai intézmények mindenképpen kezdeményezni kívánnak ezen a területen, méghozzá globális szinten. Az internet hozzáférés biztosítása az egész Európai Uniós területén magasabb sebességgel és egységes, harmonizált frekvenciákon 800 MHz oda vezethet, hogy a digitális szakadék csökken. Tanulmányok azt mutatják, hogy az internet felhasználás növekszik világméretekben. Éppen ezért van szükség arra, hogy harmonizáljunk több sávot is. A sávoknak a harmonizálása európai szinten az alapját képezheti a megnövekedett innovációnak és versenyképességnek, ami segíthet a célok elérésében. Köszönöm szépen, Zuba képviselő. O espectro radioelétrico de baixas a muito altas... Köszönöm szépen. A rádió hullámsávokról, rádióspektrumokról vitatkozunk most. Az ezzel kapcsolatos javaslatot pedig elkívánjuk fogadni. Azonban a frekvencia kiosztásnak megfelelő ellenőrzés alatt kell történnie. Vannak itt bizonyos diszkrepanciák, amelyekkel kapcsolatban a bizottságnak az álláspontjára lennénk kíváncsiak az egyes hullámsávokat, frekvenciákat a nyilvánosságnak hozzáférhetővé akarjuk tenni, a közvéleménynek, a gazdasági, komerciális felhasználásnak, a közszolgáltatóknak, a védelemnek. Hogyan fogjuk ezt biztosítani? Hogyan fogjuk tudni a fogyasztók és az intézmények számára és a közszolgáltatások számára az egyes frekvenciákhoz való hozzáférést megadni. Ezzel kapcsolatban várnám a bizottság véleményét. Paska úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony a ö, szerződésnek az értelmében ami, és a különböző intézkedésekkel a bizottság már ö, kívánt egy javaslatot tenni a ö, spekt, rádiós spektrum politikába. Az Európai Parlament 2011 nyarán több javaslatot tett a módosításokra a frekvencia problémák a, a kezelésére, hogy ezzel segítse a szélesávú közlek, adatforgalmazást. És közös jó alapra van szüksége ahhoz, hogy a rádióspektrum területén. Annak ellenére, hogy 2013-ig valamennyi tagállamban a 800 MHz-es sáv az szélesávú internet számára rendelkezésre fog állni, és ehhez hozzájön még az 1200 MHz-es sáv 2015-re a mobil adatforgalomhoz. Az Európai Uniónak gyorsan ki kell fejlesztenie a szélesávú kapcsolatokat, és egy 500 milliós fogyasztói piacotnak kell megfelelnie. Ez csak így érhető el a kommunikáció kívánt szintje és mértéke. Ön már kétszer szólt ebben a vitában, de mégiscsak szót adok lévén, hogy Bálint nap van. Köszönöm szépen, elnök asszony a Hötmark Gunnar által elkezdett versenyhez sok sikert kívánok. Úgy gondolom, hogy egy versenyképes Európának az alapjaihoz jó javaslatot terjesztett elő, és Nelly Cruz biztosról azt kérdezném, hogy a 2014-ig terved, terjedő tervükben a 100 megabit per szekundumos sebesség is benne szerepel-e, és hogyan tudjuk ezt szélesebb hozzáférésre elérni. Köszönöm szépen, ezzel lezárult a spontán hozzászólások, és akkor Krúz asszony, megadom a szót. Elnök asszony. Néhány kérdés merült föl illetve Skáke asszony és Baszeszko asszony egy-két specifikus kérdést vetettek föl, amikor a Wi-Fi-nek odaadandó nem licenszált, nem licenszhez kötött spektrum kérdéséről eh, beszéltek. Megvizsgáljuk ezt a kérdést, tehát hogy a még nem kiosztott spektrumot odaadhatjuk-e a Wi-Fi hálózatoknak. Zuba asszony szintén hangsúlyozta, hogy biztosítani kell a minél szélesebb körű hozzáférést. Nem csak a kereskedelmi felhasználást kell tehát célul tűznünk, kitűznünk, hanem a teljes hozzáférést. Végezetül pedig azt szeretném mondani, hogy örömmel mondhatom, hogy örömmel látom, hogy a képviselők egyetértenek abban, hogy megnöveljük a spektrumhoz való hozzáférést, hiszen ez a növekedés és ilyen módon a munkahelyteremtés egyik előfeltételé záloga. Örülök, hogy ebben a kérdésben minnyáján egyetértettünk, abban tehát, hogy a rádió spektrum ö, fellendíti a gazdaságot, és ilyen módon az európai fogyasztók számára kézzelfogható eredményeket biztosít, ezért tehát bízom abban, hogy a holnap elfogadandó rádióspektrum program nem csak a parlament, a bizottság és a tanács által végzett jó munkára teszi fel a koronát, hanem valóban ez előfeltétel, ezzel bizonyítjuk majd a külvilág számára, hogy pozitívan állunk a kérdésekhez, és pozitív üzeneteket fogalmazunk meg. Köszönöm minnyájuk erőfeszítését, együttműködését, az egész folyamat alatt az idő szárnyal um, olyan gyorsan telik el, de nehéz munkával töltött időre tekinthetünk vissza, és csopán az eredmény számít, és azt hiszem, hogy minnyáján kitűnő munkát végeztek. Köszönöm. Jelentéstevő úr, öné az utolsó szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A spektrum korlátozott, azonban a lehetőségek korlátlanak ahogy láttuk a múltban is, és ahogy ezt fogjuk látni a jövőben is, a fejlődés során, ami előttünk áll. Tisztességes azt mondani, hogy a ö, kultúra a médiakultúrának sokkal nagyobb lehetőségei lesznek, hogy elérjék a hallgatóságot. Már most is ez történik. A dolgok változnak, és úgy gondolom, hogy a legfontosabb eh, tanulsága ennek a vitának, az, hogy nagyon gyors fejlődés várható a jövőben és az elkövetkezendő évtizedekben egyre meglepőbb gyors változások lesznek. Ehhez kell biztosítanunk a teljes kapacitást, hogy előnyeit tudjuk mindennek ér, élvezni. A médiák, a kultúrák és az új különböző hírszolgáltatások is. Ezért fontos a következő lépések során, biztosítani a gyors eh, megvalósítását és alkalmazását ennek a jogszabálynak. És ugyanakkor fel kell mindjárt készülni az azt követő láp lépésre is, mert csak egy új fejlőménynek az első lépéseit látjuk, és utána az internet forradalomnak lesznek is további lépcsőjé. Itten lehetőségekről, konzekvenciákról van szó, szóval, hogy ezt láttuk Észak-Afrikában, tüntetésekből lettek forradalmak a különböző gazdaságokban is ezt látjuk, felhasználhatjuk a következő lépéseket, egyre gyorsabban követik ezek a lépések egymást egy 1200 MHz-es célt akartuk kitűzni magunknak, de ez 2015-re van kitűzve, ezt követően elemeznünk kell a további szükségleteket és a következő évek lehetőségeit, igényeit is fel kell mérni, mert egyre gyorsulni fog a tempó és ahhoz, hogy vezetők lehessünk, ezért át kell vennünk a vezetést, és élen kell járnunk, hogy mind legyünk azok, akik elsőként megnyitjuk az új lehetőségeket, és ezt mindig folyamatosan így kell tenni, mert a spektrum az korlátozott, a lehetőségek viszont korlátlanak Köszönöm. Rübik úr, ügyrendi kérdése van? Frau, Frau Elnök asszony, működik a mikrofon, és a frekvenciák is működnek, de a bekapcsoló gomb a mikrofonomon tönkrement, és már kétszer kértem, hogy jöjjön egy technikus, és javítsa meg a bekapcsoló gombot. Kérem, hogy ezt holnapig tegyék meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, ügyelni fogunk rá, én magam fogok egész éjjel erre odafigyelni, ez most csak vicc volt, köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, Lezárjuk a vitát, és holnap 12.30-kor lesz szavazás.